Good evening, colleagues. Um, if there are no objections. Jó reggelt. Jó estét kívánok, kollég. Ha nincsen kifogásuk a rendel kapcsolatban, akkor ezt elfogadnak tekintetjük. Má Máltai és Dán nyelveken, illetve ír nyelven nincsen tolmácsolás, 20-30-kor pedig szavazni fogunk. Végezetül pedig az elnökök bejelentése, az áprilisi jegyzőkönyveket, ha nincs kifogás, elfogadnak tekinthetjük. Most rátérünk az egyetlen igazi rendi pontunkra a szavazások mellett, ez pedig Julian King biztos előadása a biztonsági unióról. Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik ott voltak az előkészítő ülésen december 5-én. Kitűnő volt ez a találkozó az Európol eh, csoporttal a 19-es eh, cikk kapcsán volt eh, stratégiai párbeszéd. Szerintem kitűnő módon előkészítettük ezzel a mai találkozónkat. Remélhetőleg a részvétel magasabb lesz az ülés során, de nagyon fontos az, hogy legyenek ilyenfajta üléseink. A koordinátorok döntöttek arról, hogy évente kétszer koncentrálunk erre a témára a biztossal együtt. Az első ilyen találkozó volt, március az Amerikán volt, és az információ cserére koncentráltunk a biztonság területén, most pedig a terrorista propaganda megcáfolásáról fogunk beszélni. Az előkészítő ülésen nagyon fontos információról is beszéltünk ennek kapcsán. Ma arra lennénk kíváncsiak, közvetlenül a biztostól, hogy ő mit gondol a terrorista propaganda elleni megközelítésről, melyek a kritikus területek. Az előkészítő ülésen beszéltünk a átirányítás modellről, a kampány modellről, a különböző üzenetek szinkronizálásáról. Ezen kívül a parlamentben is volt egy dokumentum, amely az ezen a területen található kutatást összegezte. Hogyha nem nézték még eddig meg, akkor tegyék meg, mert a kutatóközpont állította ezt itt össze az Európai Parlamentben. Tudjuk, hogy az Európai Unió már hozzá eh, járult egy önkéntes eh, eljárási eh, kódexhez. A múlt szeren erről több információt is kaphattunk de az, hogy nincsenek megfelelő definíciók, egyértelműség, ez egy probléma, és erről is beszéltünk az előkészítő ülésen. Ez az egyik legkritikusabb pont, és örülök annak, itt van a biztos közünkben, körünkben. Tíz percre megadnám a szót önnek ezen fontos téma tekintetében el kell mondjam azt, hogy a TER speciális szakbizottság tagjai is itt vannak ezen az ülésen. Biztos úr, akkor megadom a szót önnek 10 percre. Ez egy nagyon érdekes téma, és utána pedig vitát tartunk erről. Köszönöm szépen, hogy elhívtak engem erre a biztonsági párbeszédre. Nagyon sok előkészítő munka történt ez előtt, remélhetőleg a kérdések és válaszok során kitérhetünk ezekre a kérdésekre. Egy kicsit szélesebb körben szeretném ezt kezdeni. Szeretnék beszámolni arról, hogy mit teszünk a megelőzés tekintetében, hiszen jobb a megelőzés, mint maga az utólagos felépés. Először is a finanszírozás kapcsán hogyan próbáljuk a terroristákat messze tartani a finanszírozástól. Itt arról is szeretnék beszélni, hogy hogyan próbálunk fellépni a radikalizáció ellen megpróbálunk alternatív, pozitív üzeneteket eljutatni a sérülékeny csoportok és egyének irányába. Utána pedig rátérhettünk arra a területre, amelyek során valóban a radikalizáció gyökereit, a szélsőségesség gyökereit kell felszámolni. Erősíteni kell a közösségi egyéni szinten az ellenálló képességet a terrorista propagandával szemben. Az internetnek nagyon nagy szerepe van a támadásokban, ezt láthattuk az elmúlt hónapokban. Az online módon próbálják megtalálni a lehetséges elkövetőket, és így próbálják a, a felbújtást, illetve a terrorista propagandát terjeszteni. A koherens stratégiának mindezt figyelembe kell vennie. Egyetlen egy testület szervezet sem tud egyedül fellépni. Ez szerintem látható volt azon nyilatkozatokban is, amit az érintettek tettek az iparnak, a különböző testületeknek együtt kell dolgozniuk. Különböző mm, partnerországokkal együtt dolgozunk, az e, Európollal, van egy radikalizációs e, hálózat is, egy európai kommunikációs hálózat is, különböző egyetemekkel, az érdekeltekkel együtt működünk, és természetesen a nagy internetes cégekkel is. Így próbáljuk, e, tehát így próbálunk koherensen felépni, próbáltuk meg ezt az elmúlt két évben is. Jó munka született mind a propaganda elleni fellépés kapcsán is, illetve az alternatív narratívák kidolgozása során is. A múlt héten volt a harmadik miniszteri szintű találkozó Brüsszelben. Ezen ülés végén biztos kollégám és jó magam is azt láthattuk, hogy jó irányba haladunk, a nagy cégek automatikus felderítést alkalmaznak egyre inkább, 100 ezer fiókot, Twitter, Facebook fiókot azonosítottak és távolítottak el. Ezen kívül megjelenő dolgokat, amiket utána nem tudnak már máshol elhelyezni. 14 ezer ilyen elem van már. Az Europol és kitörő munkát végez. 40 ezert tartalmat sikerült már így felderíteniük. Több mint száz különböző platformmal dolgoznak együtt, nem csak a nagyokkal, hanem a kisebbekkel is. A tagállamok is komolyan veszik ezt a kérdést, ahogy azt reméltem is, és kapacitást különítettek el az ilyen jellegű fellépésre. Tehát jól haladunk, de lehetne még jobban is teljesíteni, fel kell gyorsítani a munkánkat, nyomon kell követni azt, hogy mit teszünk, látnunk kell azt, hogy szisztematikusan és átláthatóan um, lépjünk fel. A gyors eltaroltásról nincsenek még adatok, pedig a G20 is um, beszélt erről. Az adatbázisok kapcsán is tudnunk kell azt, hogy milyen gyorsan sikerült um, törölni tartalmakat, a tartalmakat, amelyeket felderítik, azokat nem mindig sikerült tartatni. Továbbra is nagyon sok kis és közepes cég van, amelyek még nem tartanak velünk, és tudjuk, hogy a propagandát terjesztők a gyenge látszemet keresik. Tehát mindenképpen meg kell vizsgálnunk, ahogy azt a múlt héten az egyik résztvevő mondta, ezen platformok ökorendszerét. Önkéntes módon járunk el, nyomon követjük a, az megvizsgáljuk azt, hogy hol van szükség további intézkedésre, beleértve azt is, hogy esetlegesen jogszabályokat hozunk létre a már meglévő jogi keretnek megfelelően. az ellennarratívával megpróbáljuk eltántorítani az egyeneket a terrorista eh, propagandától. Az internetnek pozitív szerepet kell itt kapnia abban a tekintetből, hogy elérjünk az érintettekhez, és eh, hogy ezt meg erről beszéltünk is a múlt héten, és itt is eh, már jó munka született, megpróbálunk a civil társadalmat segítségíteni abban, hogy segíthessenek. Komoly programjaink vannak itt, 10 milliós nagyságrendben, különböző fázisban juttatjuk ezt el. Ezzel próbáljuk a nemzeti erőfeszítéseket kiegészíteni, illetve az internetes cégek erőfeszítéseit is. Az első fázisban átfogó tréninget szerveztek a civil szervezeteknek, több mint 250 szervezet számára az Európai Unióban. Most kértük fel nemrégiben pályázat útján a civil szervezeteket arra, hogy pályázzanak 6 millió euró értékben. Itt is az erőszakos terrorista propaganda elleni fellépésről van szó. Ennek során azokra az ajánlásokra koncentráltunk, amelyek az önök szakbizottságától érkeztek, a kampányok nem magukban levők lesznek és nem egyszerűek lesznek, hanem ez egy kommunikációs stratégia részét képezik offline-online, ezzel próbáljuk ö, ö, csökkenteni a különböző hézeokat. Azonosítani kell a célzott csoportokat, el kell érni a legsérülékenyebbeket, és egyértelmű, realisztikus, mérhető eredményekre van szükség, amelyeket majd értékelni lehet. Szeretnénk erősíteni az erőszakos radikalizáció megértését is, hogy jobban tudjuk építeni az ezelőni fellépést, kutatásokat támogatunk, amelyek különböző javaslatokat tudnak lenni, javaslatokat tudnak tenni a politikusok számára, a radikalizációval foglalkozók számára, arról hogy hogyan lehet jobban felderíteni az online terrorista tartalmakat, 15 hasonló projektet támogattunk, mint egy 30 millió értékben. A radikalizációs hálózat segíti a különböző civil szervezeteket abban, hogy tanuljanak egymástól és információt cseréljenek. A tagállamoknak is erősíteni kell a kapacitásaikat, mind a civil szervezetek, mint pedig más kritikus hangok részvételével. Az Európai Stratégiai Kommunikációs Hálózat segíti a tagállamokat abban, hogy a saját stratégiai válaszokat kidolgozzák erre. Tehát összességében szerintem fontos mind ez a munka, de egyetértek az önök jelentésével, hogy a stratégiai kommunikáció továbbra is központi része a terrorizmus ellenes politikánknak a radikalizáció foglalkozó mm, mm, magas szintű ö, csoport tagállamok egyetemek részvételével. Itt megpróbáljuk azokat ö, egyesíteni, akik ö, a frontonalban állnak, úgymond, tehát oktatásban dolgozókat, megpróbáljuk egyesíteni a különböző hatóságok képviselőivel. Egy hasonló találkozóra a múlt héten került sor, megpróbáltuk erősíteni a terrorista propagandálni fellépést a már meglévő testületekkel. Sokkal erősebb, struktúráltabb fellépésre van szükség az EU részéről, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy EU szinten mit tehetünk, hogy támogathassuk a tagállami hatóságokat, a civil szervezeteket ebben a munkában. Hadd zárjam le a beszédemet, már csak néhány másodpercem marad, de hadd zárjam uh, azzal, hogy mit lehet tenni a területen finanszírozása ellen. Ez is egy fontos téma az önök számára. Itt is sikerült előlépést elérnünk. El kell mondjam, hogy jó lenne, hogyha a, az ötödik pénzmosás ellenes irányelv ez kötődő munkát le tudnánk zárni. Tudom, hogy az észt elnökség és eh, az Európai Parlament Karenz úr és Sargentini asszony nagyon keményen ezen vannak. Az Európai Bizottság is elkötelezett az előlépés irányába, és minden támogatást megadunk. Tudjuk, hogy nagyon fontos az átláthatóság, az átláthatóság és a bizalom a kulcs itt. Olyan jó lenne, hogyha lennének lenne egy hálózat, a centralizált bankszámlák tekintetében. A krim, a, a határokon átnyúló együttműködésre van szükség a pénzmosás ellenes irányelv kapcsolatos büntetések tekintetében is. Örülök annak, hogy pozitív volt a szavazás a múlt héten az Európai Unióból kilépő készpénz esetében. A harmadik téma, ez pedig a büntetőjogi esetekben a vagyon elkobzására vonatkozó határozatok témája, és biztosak abban, hogy Griszbek asszony munkát végez ennek során. Remélhetőleg ezt is sikerül a nyárra lezárni. Miért beszélek erről? Azért, mert korábban beszéltük már a kiberbiztonságról, és itt is előfordul az a javaslat, hogy lépjük el a csalás, illetve a nem készpénz alapú pénznemekkel szemben, és ez is kiegészíteni az eddigi munkát. Előkészítünk egy irányelvet, amelyel a bűnöző szervek hozzáférnek a Nemzeti Központi Bankszámla hálózatokhoz. Ezáltal más tagállamok között is a már meglévő szabályok alapján ki lehetne cserélni az információkat. Nagyobb együttműködésre van szükség a pénzügyi szerzőcsoportok között, és fel kell mérnünk a technikai kivitelezhetőt, illetve az intézkedések arányosságát is. Végezetül pedig holnap a bizottságban további információkat fogunk előterjeszteni az interpretással kapcsolatban, és ha egyetértenek ezzel, én Örömmel beszámolok eh, ezekről, miután ezt előterjesztettük bármikor az új év során. Köszönöm szépen. That's great. Thank you very much, uh, Commissioner, for, for that. Köszönöm szépen, biztos úr. Nagyon köszönjük ezt az a prezentációt, illetve azt is, hogy megemlékezett arról is, hogy milyen komoly munkát végzünk a különböző dossziék alkalmával, és ugye ma is lesz egy ilyen szavazás a pénzmosással kapcsolatban. Nincsen olyan nagyon-nagyon sok képviselő most a teremben, de hát hihetetlen mennyiségű munkát végeztünk közösen ebben az évben. És most pedig megnyitom a vitát. Egy kérdéssel kezdeném, hogyha megengedi. Ez pedig a nagyságrendre vonatkozik. Szabad egy rövid kérdést feltennem, mondja az elnök. Volt egy előkészítő ülésünk, és ott merült föl ez a kérdés. Tehát nem fogok most külön rákérdezni az Európol egységre, A nagyságrend a kérdésem lényege. Tehát ön szerint milyen nagyságrendről beszélünk? mekkora a szélsőséges tartalom az interneten, amely személyeket tettekre ösztönöz. Milyen mennyiségű adatot vesz le a Europol Referral Unit, és mi a helyzet az, az úgynevezett counter narratívával, tehát az ellen narratívával. Ennek a nagyságrendére szeretnék rákérdezni. Ezek természetesen nem olyan tartalmak, amelyek minket céloznak meg, hanem egy konkrét közönséget, úgyhogy szeretném látni azt, hogy körülbelül miről is beszélünk. A Europol statisztikája rendelkezésre áll, de én is szeretném látni, hogy milyen méretekről beszélünk és hogyan állunk a terrorizmus elleni harca. Először is eh, Griszbek asszonynak fogom megadni, illetve a, eh, neki meg fogom adni később a szót, hiszen ő a TER bizottságnak az elnöke, de először a koordinátorokat fogjuk meghallgatni, úgyhogy Holmájer asszonyé a szó a néppárt részéről. Merci beaucoup, euh, président. Uh... It's okay, I, I think I made, yeah, sorry, that got lost in translation. But it's fine. It got lost, but you... Igen, rendben Natalie, tessék, Natalie tiéd a szó. Everyone's, everyone's either in a very gentle mood or tired today. I would say it's, I would say it's B, tired. So, uh, Natalie, please go ahead. Natalie, tessék, a terbizottság elnökének adom meg a szót először. Merci. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák, köszönöm szépen a ma esti jelenlétet itt hétfő este az ülésszak elején. és köszönettel tartozom. Azért is, hogy nagyon is látható az ön munkája Európában mindenütt. Ami az ön tárcájának a tartalmát, illetve a méretét illeti, tehát a terrorizmus elleni harcot. Nagyon figyelemmel hallgattam a prezentációt, illetve elolvastam az előkészítő ülés jegyzőkönyvét is, ami ugye a biztonságról szóló párbeszédet foglalta össze. A múlt héten az ezzel kapcsolatos fórum során nagyon sok ösztönző, bátorító jelzés született, Gondolok itt például a kollektív megvalósításra vonatkozó kapacitásra, illetve arra, hogy minél gyorsabban fellépünk a terroristák ellen, ezt a hálózatot próbáljuk felszámolni. Egy aspektusra szeretnék visszatérni, ez pedig az ellen narratíva létrehozása. Itt egy olyan dologról van szó, amely egyre nagyobb méreteket ölt a közös munkánk eredményeképpen, tehát a terrorista diskurzus és narratíva ellen harcolunk ezzel a narratívával és természetesen nagyon jól tudjuk, hogy Európában nem a konfliktusos zónákban szerveződnek ezek a, a terrorista támadások, hanem az interneten. Úgyhogy szeretnék visszatérni arra, hogy a tagállamok gyakorlatát hogyan elemez, elemezzük ezen a területen. A tagállamok kezdeményezéseket fogalmaztak meg, hivatalos kampányokat, a terrorista diskurzus elleni harc keretében. Nálunk ez a Stop Jihadist motto, a, amely felöleli ezt a munkát, és amely nagyon is pozitívan elterjedt a különböző tagállamokban. Tehát ez az ellennarratíva, ez valami ilyesmi, hasonló-e, illetve ami még nagyon is érdekel, azt hiszem más kollégákkal együtt, euh, tehát ön szerint ebben az ellen narratívában vannak-e olyan úgymond intézkedések, amelyek hatékonyabbak, amelyek eredményeket érnek el, tehát amelyek tényleg eredményeket produkálnak. Köszönöm szépen, Natalie. Igen, nagyon jó volt ez a kérdés, hiszen az előkészítő ülésen egyértelmű volt, hogy itt a tagállamok adják ennek az egész folyamatnak a motorját, úgyhogy nagyon érdekes volt ez a megjegyzés. Monika következik a néppárt részéről. Nagyon szépen köszönöm elnök úr, tisztelt biztos úr. Nekem is lenne egy-két kiegészítő kérdésem. A Ramláni belga terror szakértő azt mondta, hogy a szalafista, szalafisták ma nagyon korán elkezdik finom módszerekkel a 6-7 éves gyerekeket bevonni. Sok esetben azt is láthatjuk, hogy a családi vagy baráti körből hatnak a gyerekekre. Voltak látogatásaink, és ennek során azt láthattuk, hogy az eddig meglátogatott országokban a hatóságok azt mondják, hogy egyre inkább nők és gyerekek térnek vissza, és elég heterogén módon bánnak ezekkel a nőkkel és gyerekekkel, legalábbis ez az én benyomásom. A gyerekeket óriási trauma érte, olyan tapasztalataik vannak, nyolc éves korukból, hogy táborokban um, voltak, ott különböző élőlényeket kellett megölniük, súlyos traumákkal térnek vissza az anyák radikalizáltak, a tagállamok között létezik -e bármilyen fajta megállapodás, egyfajta koordinált eljárásmód, hogy hogyan lehetne e, gyerekekkel e, bánni, akik súlyos e, traumával térnek vissza hozzánk. Második kérdésem. Miután a terrorizmus finanszírozását is említette, a Panama Paperről is ismételten beszélni fogunk ezen a héten. Az EU-n belül is vannak azért itt hiányosságok, és meglepő az, hogy azon országok listáján, amelyek ilyenfajta megoldásokat kínálnak, nincs rajta egy EU tagállam sem, ami egy kicsit azért meglepő, mert tudjuk, hogy vannak ilyen országok, egy kicsit ez ragasztó, hogy eléggé nagyvonulóan bánunk ezekkel az országokkal, annak most tudja, hogy miről beszélek, és bizonyos tagállamok eléggé visszafogottak annak irányába, hogy lezárjanak ilyenfajta csatornákat. Tudom, hogy ez most nem közvetlenül a terrorizmus finanszírozáshoz tartozik, hanem ez egy nagyon széles körű paletta, de mégiscsak engem aggaszt az, hogy az Európai Unión belül nincsenek standardok, amelyekkel ilyen kérdéseket gyorsan ki tudnánk zárni, vagy legalábbis el tudnánk kerülni. Köszönjük a szocialisták részéről, Birgit. Thank you very much, Chair. Köszönöm, elnök úr. És valóban én is nagyon fáradt vagyok, ezért is németül fogok beszélni, elnézést kérek. Zunächst einmal, ähm, Commissioner... Először is äh, King biztos úr az megelőzésről kezdett el beszélni, aztán pedig a finanszírozásról beszélt, és természetesen ez egy probléma, nagyon komplex ez a probléma. Vannak természetesen megoldási lehetőségek arra, hogy az Európai Unión belül, vagy az Európai Unión keresztül haladó pénzfolyamokat megállítani, de sokkal nehezebb a helyzet, amikor harmadik országokról van szó, amelyek eh, Európán kívül vannak, milyen fajta lehetőségek vannak itt, tudjuk-e azt, hogy eh, milyen régiókból érkeznek esetlegesen finanszírozási eh, források. Az elmúlt időszakban voltak úgynevezett nyugati országok is, talán nem voltak nem, nem támogattak éppen terroristákat, de diktatúrákat. Ezt csak azért mondom, mert hogyha a terrorizmus okairól beszélünk, akkor legalábbis a jövőben arra is koncentrálnunk kell, hogy miért vannak instabil országok Irakban, Afganisztában, Szíriában, és beszélni kell arról is, hogy milyen részvétele volt mindenben a nyugati államoknak a terrorizmus alapjainak gyökerének leküzdéséhez hozzátartozik az is, hogy mi hogyan bánunk a harmadik országokkal, ez nagyon fontos szerintem, és az is fontos, hogy felismerjük azt, hogy tenni kell valamit azért, hogy a technológiát ellenőrizni tudjuk, amivel a mi embereiket radikalizálják. Tudom, hogy Emlékszem, hogy egy belga terrorizmus ellenes szakember, de az USA titkosszolgálta is elmondták azt, hogyha már korán a gyerekeknél, a fiataloknál korán be tudunk avatkozni, akkor a rendőrségnek is nagy feladata van itt, de a teljes szociális környezetet figyelembe kell venni, tehát iskolát, egyházat, stb. A terrorista képek, filmek kérdése az interneten nagyon fontos kérdés, nagyon fontosak az ellen üzenetek, az ellenpropaganda is. Annyira jól csinálják a, a terroristák már ezt, hogy tagállamonként másfajta üzenetet tudnak eljutatni propagandaként, tehát nagyon nehéz szerintem ezért egy európai ellenpropagandát megfogalmazni. Kíváncsi vagyok arra a biztos úrtól, hogy milyenek a tagállami tapasztalatok, hogyan lehetne ezt elérni. Az elmúlt héten beszéltünk arról, hogy jó lenne, hogyha lennének lehetőségek arra, hogy bizonyos fajta tartalmakat törölni lehessen, vannak egyértelmű dolgok, amelyeket törölni lehet és kell is. Persze vannak szürke területek is, és meg kell itt vizsgálni, hogy hogyan lehetne együttműködni a magáncégekkel annak érdekében, hogy a nem egészen egyértelműen büntető jellegű, terrorista jellegű kategóriába esnek, hogyan lehetne ezeket is törölni. Utolsó kérdésem, megelőzés és nem csak a terrorista tettek elhárítása, vagy nem mindig lehetséges, tehát a megelőzés egyre fontosabbá válik, de nem az a benyomásom, hogy um, minden tagállamban ezt értenék. Nem tudom, hogy vannak-e konkrét adataik, de legalábbis ami a számokat illet, illetve a személyzet alkalmazását, de szerintem több erőforrást használunk az interoperabilitásra, a repülőutasok adatainak elnőzésére, de a deradikalizációra, a megelőzésre mi kicsit gyerekcipőben járunk, de lehet, hogy csak én értelmeztem ezt félre, és, ezt, és ön ezt meg tudja száfogni. Köszönjük, Judit Zöldek. Thank you, Chair. Köszönöm. és köszönöm a biztosnak azt, hogy a pénzmosás elleni irányelvre kitért. A 9. trialógus szombat, bocsánat, szerda este kezdődik, és elég lassan halad a dolog. Van egy csalódást keltő esemény, amit megosztanék önnel. Egyébként nagyon sok a csalódás ezzel az ügyel kapcsolatban, de ez konkrétan a mai vita fényében különösen súlyos. Az Európolnál jártunk pénteken a terbizottsággal, és Rob Wainwright elkezdett beszélni arról, hogy mennyire fontos lenne egy európai pénzügyi hírszerző egység eh, ahhoz, hogy megtaláljuk a pénzmosókat és azokat, akik a bűnös pénzeket terrorfinanszírozásra használják fel. Ehhez szükség lenne egy ilyen hírszerző szerv, eh, egységre mert, és nekem kénytelen, én kénytelen voltam csalódást okozni neki, mert az erre való utalások egyszerűen eltűnnek a szövegből. A szuverenitásra hivatkozva a tangállamok kigyomlálják ezeket a szövegrészeket. Egyszerűen nem látom az akaratot a tagállamok részéről, hogy akár valami felülvizsgálatba belemenjenek, hogy a jövőre nézve esetleg egy harmonizáltabb európai megközelítést fogunk alkalmazni az ilyen egységeken keresztül pénzmosás ügyben. És ez egy nagyon rossz jelzés, mert hogyha fel akarunk lépni a terroristákkal szemben, akkor akkor az együttműködés a kulcs szó, és hogyha a pénzügyeknél nem működünk együtt, eh, akkor az már önmagában elég szomorú. Most visszatérve akkor a különböző narratívákra. Eh, valóban volt egy nagyon jó előkészítés, eh, és nagyon jó jelentés, nagyon jó szakértők, de mégis nagyon nehéz a narratívákról beszélni egy nyilvános ülésen, mint amilyen ez, arról beszélni, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, mert azt gondolom, hogy ezek olyan trükkök, amiket lehet, hogy nyilvánosan nem kéne megvitatni. Nem könnyű tehát ezekről beszélni. Lenne egy általánosabb kérdésem. A terrorista tartalom levétele az internetről, vagy lehetséges levétele, azt az Internet Referral Unit végzi, és felveti a különböző cégeknél, hogy a saját standardjaiknak nem felelnek meg ezek a tartalmak. És ez megint egy félreértésre adott okot múlt pénteken, amikor beszéltünk a holland antiterrorista koordinátorral, mert az én hazám csak azokat az adatokat távolítja el, amely ténylegesen bűncselekményre bűncselekményt valósít meg. Az európai megközelítés ehhez képest talán eltérő. Erről tudna nekünk mondani valamit, mert nekem, nekem problémám van azzal, hogyha az Europol Referral Unitja arra tesz javaslatot, hogy szedjenek le tartalmat, amikor az valójában nem valósít meg bűncselekményt, és semmilyen büntetés nem vonna maga után, hogyha egy bíróságra kerülne az ügy. Végezetül állandóan beszélünk arról, hogy narratívát kell ajánlani azok számára, akiknél fennáll a veszélye, hogy Mohamedám terroristák lesznek. Látjuk azonban a veszélyét az egész Európai Unióban annak, hogy a szélső jobb megerősödik, és látjuk is, hogy a szélső jobb újabban cselekszik is. Ott milyen tevékenységet folytatunk az, az ő köreikben dívó narratívákkal szembeni ellen narratíva vonatkozásában. Köszönöm. Még hárman vannak. Csekovszki úr. Tak eh, <clears throat> nevím, jestli jsem měl dostat slovo, protože nejsem ani... Köszönöm. Nem tudom, hogy eh, nekem járta volna a szó, mert nem vagyok koordinátor sem, eh, sem pedig bizottságnak az elnöke, de mégis kivártam a sorom, és örülök, hogy itt lehetek. Sajnos nem tudtam részt venni ezen a küldetésen, amiről itt most beszéltünk, mert Nepálban voltam. Eh, beszéljünk a finanszírozásról. Eh, biztos úr, amikor ön a bitcoin finanszírozásról beszélt, a bitcoinnal történő finanszírozásról, én úgy értelmeztem az ön szavait, hogy ez nem igazán okos felvetés amikor azt a kérdést tettük fel, hogy a terrorizmus lehet-e finanszírozni egy eh, ilyen, eh, ilyen internet eh, valutával, én azt gondolom, hogy ezt jogilag kellene inkább megközelíteni. Én beszéltem olyan szakértőkkel, akik azt mondták, hogy nagyobb elkobzás történik bitcoinban, bulgári, hogy nagymértékű elkobzások történnek Bulgáriában, bitcoinban, kobozzák el a, a vagyont, ez meglepő. Nem tudom, hogy ez a kérdés egyáltalán felmerül-e az örök köreiben, és hogyan tudják megakadályozni, hogy a virtuális valuták csak úgy, mint a, mint a bitcoin, bitcoin fenyegetővé váljanak. Én nagyon könnyen céget tudok alapítani Nagy-Britanniában. És ennek a cégnek nagyon gyorsan át tudok utalni pénzt, és aztán a cégen keresztül gyakorlatilag mindent tudok finanszírozni, és ugyanezt meg tudom tenni Cipruson is. E, ezekben az országokban nincs átláthatóság, nincs nyíltottság azzal kapcsolatban, hogy ezek a struktúrák hogyan működnek. A kérdésem az, hogy ezzel a jelenséggel szemben is fellépnek-e, illetve ha igen, akkor hogyan. Beszélt ön arról továbbra is, hogy továbbiakban is, hogy hogyan finanszírozzák a terrorizmust, és ezzel kapcsolatban is van egy kérdésem a Charlie Hebdo támadásnak közelmúltban volt az évfordulója, és eh, azok, akik elkövették, azok radikalizálódtak, a börtönben radikalizálódtak, eh, eh, és ő még a, azoknak a listáján is rajta volt, akiket nem szabad repülni engedni, tehát nem szabad egy repülőgépre se felengedni Európában. A francia titkosszolgálat mégsem követte őt, a francia titkosszolgálat azt mondta, hogy egyszerűen nem volt pénzük arra, hogy nincs pénzük arra, hogy minden veszélyes személyt kövessenek, és hogy egyébként nem Eh, tette magát gyanúsá azzal, hogy nyilvánvalóan gyanús dolgokat tett. Aztán mégis ő követte el ezt az atrocitást. Mi a véleménye arról, hogy vannak hosszú potenciális terrorista listák, de aztán nem le, nincs elég pénz arra, hogy ezeket az embereket eh, szemmel tartsuk. Eh, az utolsó kérdésem, képzelje el azt, hogy ön egy kis EU tagállamból származik, ahol 3000 Facebook bejegyzés történik az oldalára, hogy meg foglak ölni, a családodat ki fogjuk írtani, stb. Képzelje el, hogy mondjuk egy képviselő ezt jelzi, és hét napon belül erre semmilyen válasz nem jön, még akkor is, még akkor sem, hogyha akasztott emberek képét tűzik ezekhez a megjegyzésekhez. E, igazándiból semmi történik, semmi se történik. Egy ilyen helyzetben e, hogyha ilyen a reakció hiány, akkor ön szerint az emberek bízhatnak bennünk, hogy, hogy fel tudunk e, lépni, és hogy a, nem röhögnek a markukba a Facebooknál, komolyan veszik azt, amit mi akarunk? I should mention in the preparatory meeting. Emlékeztetnék arra, hogy a Google-t meghívtuk, de nem jöttek el. Gracias, presidente. Eh, bien, Köszönöm elnök úr, szeretném megköszönni a biztos úrnak a e, jelentést, amit itt e, megosztott velünk, és úgy látom, hogy nagyon erős az elkötelezettség arra, hogy a prevencióra szolgáljanak. A, az egyik előttem szóló szerintem nagyon helyesen azt mondta, hogy a hogy a prevenciónál gyorsabban lépünk előre abban, hogy leszedjük ezeket a tartalmakat, aminek valószínűleg köze van ahhoz, hogy hogyan osztják el az Európai Uniós pénzeket. Tehát lehet, hogy a helyi szintű prevencióra jobban oda kellene figyelni, és lehet, hogy igazán nem is látjuk, hogy ott mi történik ezen a területen, ráadásul ott még nagyon korai kezdeményezések vannak csak. E, ugye voltak különböző kezdeményezések itt, ez az átirányítás az interneten, együttműködés a Google-al és egyéb cégekkel, Jigsaw-val. De diciembre, todavía es una cosa muy, muy incipiente. Azt hiszem, hogy itt van egy december 7-i tweet, ez az első ebben a témában. Igazándiból nem tudjuk, hogy ki áll a dolgok mögött, ami megint csak kétségeket vet fel. Eh, biztos úr beszélt a pénzekről, eh, vannak pénzek, eh, vannak különböző alapok, amelyek már régóta léteznek, vannak a közelmúltban létrehozott pénzforrások, alapok. Ez a, ezek a finanszírozási lehetőségek, illetve az, hogy hogyan lehet magát a prevenciós stratégiát alakítani, bennem további kérdéseket vet fel. Nevezetesen azt, hogy hogyan fogják tudni a hatékonyságot mérni, tehát a pénz elköltésének hatékonyságát, prevenció területén például, vagy gondolok a képzésre, amikor embereket képeznek ki, és olyanokat esetleg bevonnak a képzésbe e, olyanokat is, akik e, ténylegesen ismerik a terrorizmust, és nem csak elméletben találkoztak, e, hanem valódi problémákkal is talál, és valóságban szembesültek a terrorizmussal. Én szeretném tehát, hogyha folytatnák a munkájukat abban, hogy hogyan lehetne ezt a prevenciót keretbe foglalni. És figyelembe kell venni a teljes kontextust. Nem szabad egyes dolgokra koncentrálni csak és oda kell figyelni, hogy mindenki, aki részt vesz ebben a munkában, tényleg komoly szakmai tapasztalattal rendelkezzen. Köszönöm. Biztos úr, ezt a sok információt, amit átnyújtott nekünk, ön azt mondta, hogy przeciwdziałaniu źródłom terroryzmu. Azokra a csoportokra kell koncentrálnunk, amelyek különösen hajlamosak a radikalizációra, illetve a terrorizmus okaival szembe kell fellépnünk. Mindannyiunknak megvan a magunk véleménye, és mindannyian szeretnénk további információt beszerezni. Engem érdekelne az, hogy az Európai Bizottság hogyan azonosítja azokat a csoportokat, amelyek leginkább fogékonyak a terrorizmusra, illetve a terrorizmus okaira, amelyeket el kellene kerülnünk, meg kellene akadályoznunk. Anna Gomes következik, sajnos nincs mikrofon. Köszönöm. Nagyon nehéz eh, a narratívával szemben fellépni, akkor, amikor a tagállamok nem tesznek meg mindent az integráció érdekében, eh, társadalmi befogadás, stb. My question to you is, to what extent isn't De talán ezt az ellennarratíva ügyet nem ássa alá az, hogy megengedjük Szaudarábiának, hogy olyan papokat, imámokat küldjenek ide, akik aztán uszítanak? Ők maguk a forrásai a legradikálisabb, szélsőségesebb nézeteknek, és mi ezt hagyjuk. Mindez előkészíti a talajt a, a radikalizációnak, radikalizálódásnak. És mivel ön említette a terrorizmus finanszírozásának kérdését, és erre többen ráharaptak, e, és én is a múlt héten részt vettem ebben a delegációban, amely találkozott az Európol vezetőségével, és Judit is mondta, és ön is mondta, biztos úr, hogy egy pénzügyi hírszerző egység az egy központi kérdés. Nincs értelme ötödik pénzmosási irányelvet létrehozni, akkor, amikor a negyedik még csak most készült el, hogyha nem hozunk létre valódi keretet. És az a lista, amiről ön beszélt, az ehhez különösen fontos. Az Európai FUI, tehát ez a pénzügyi FIU, ez a pénzügyi hírszerző szervezet, ez fontos lenne a és odafigyelni azokra, akik jönnek Európába, és különböző üzleteket hoznak ide, e, de a tagállamaink ezt nem akarják. Judit említette, hogy gyakran a szoverenitásra hivatkoznak, de a mi feladatunk az, az ön és a miénk, hogy megmondjuk nekik, hogy ez nem szuverenitás kérdése, hanem itt valójában a bűnözők és a terroristák védelméről van szó. Hogyha mi ezt a e, szuverenitás narratívát szó nélkül hagyjuk, e, akkor majd lesz szépen egy ötödik e, pénzmosási irányelv, ami aztán annyit se ér, mint a papír, amire kinyomják. És ezt az üzenetet szerintem a bizottságnak és nekünk is erőteljesen mondani kell, különösen azok, akik a pénzmosási tárgyalásokban részt vesznek, és a tagállamokat kell megcélozni ezzel az üzenettel, hogy itt most mi a terrorizmus ellen akarunk fellépni, a szervezet bűnözéssel szembe akarunk fellépni, az pedig kéz a kézben jár a terrorizmussal. Végezetül azt akarom kérdezni még, hogy mit tesz a bizottság, illetve tesz-e valamit annak érdekében, hogy a kriptovaluták szerepét megvizsgálja, és itt most nem csak a bitcoinról van szó, amely a szervezett bűnözést és a terrorizmust, eh, annak finanszírozását megkönnyíti, illetve Moszkovici úr a közelmúltban említette azt, hogy az áfát a terrorista finanszírozásra használják fel az alkájdáék, e, és hogy van-e valami törekvés arra, hogy ezt a problémát megoldják. Um, I have just one more speaker, Mrs. Vergia. Is there anyone else I've missed? Vergia asszony van még. Okay, the final speaker, Mrs. Vergia, please. Akkor Vergia asszony következik utolsó hozzászóló. Köszönöm. Először is szeretnék bocsánatot kérni biztos úr, hogy gyakorlatilag lemaradtam az egész beszédéről, de egy másik ülésen kellett lennem. Azt kell mondjam, hogy ahogy így haladunk ezzel a munkával, önök is és mi is, és hallgatjuk egymást, egyre inkább tudjuk, hogy nincs könnyű megoldás. És különböző prizmán keresztül nézzük ezt a dolgot. A különböző szereplők ebben a témában ráadásul nagyon heterogének. Eh, és aztán a tagállamok részéről pedig azt halljuk, de ezt mondták is, hogy eh, ők eh, a szuverenitásra, a nemzeti szuverenitásra hivatkozva próbálják az előjogaikat védelmezni ezzel egy időben megkérdőjelezik az Európai Unió szerepét. Nagyon könnyű azt mondani persze, hogy ez nem az Európai Unió hibája. Én úgy gondolom, hogy ez minket egy olyan diskurzusra, narratívára kényszerít, ami eléggé leegyszerűsítő. És én azt gondolom, hogy ez a leegyszerűsítés, még hogyha hallom is, hogy beszélünk a deradikalizációról, a prevencióról, de mégis ez a leegyszerűsítés az összeférhetetlen azzal az egyensúlyi helyzettel, aminek fenn kell állnia a biztonság és a szabadság között különösen aggódom, amikor egyes kollégák eh, azt mondják, hogy Franciaországban elkerülhettük volna a eh, merényleteket, hogyha a rendőrség több pénzt kapott volna több ember megfigyelésére. Szerintem nem ez lett volna a megoldás. Eh, tehát beszéljen nekünk egy kicsit a biztonság és az szabadság egyensúlyáról, különösen a terrorizmus elleni harc keretében én franciaként különösen aggódom a hazámban közelmúltban elfogadott törvény miatt, illetve Anna Gomes kérdéséhez csatlakozom a harmadik országokkal való együttműködés, eh, nevezetesen az öbölmenti államokkal való együttműködés kapcsán eh, engem aggaszt, eh, amit látok Franciaországban, illetve a Törökországgal való együttműködés is aggaszt, mert tudjuk azt, hogy Törökország olyan terrorizmus definíciót alkalmaz, az, ami e, eléggé nehezen e, megfogható, és e, nagyon sokan rohadnak török börtönbe terrorista váddal olyan személyek, akik életükben nem követtek el semmi terrorista dolgot. És ez kapcsolódik az előző kérdéshez, tehát amikor együttműködünk a harmadik országokkal, akkor ne legyünk ilyen, jobban figyeljünk oda a szabadság kérdésekre. Okay, thank you. I think that, that was the last speaker. Is there anyone else from the TER committee? Ez volt az els, utolsó hozzászóló. Hogyha valaki a TER bizottságból még, senki, akkor a biztos. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket, illetve köszönöm szépen azt, hogy ennyire komolyan veszik ezeket a kérdéseket. Megpróbálok válaszolni minél több kérdése lehetőségeim szerint. És amennyiben valamiről, valamiről elfeledkeznék, kérem keresenek meg és megbeszéljük az adott tagályt. A elnök úr azzal kezdte egy nagyobb kontextuális kérdéssel, ugye az egész probléma nagyságrendjére kérdezett rá az online területen. Hát nem szeretném kikerülni ezt a kérdést. Szerintem elég jól haladunk, mind a hírszerzés területén, ahol nagyon sok anya, több mint több, nagyon-nagyon sok anyagot dolgozunk fel. És nagyon sok esetben használjuk az automatizált felismerő programokat, illetve levesszük a veszélyes tartalmakat, de még így is több százezer tartalom van fönt az interneten, ezért óriási a kihívás, mind az ütemet illetően, mind pedig a nagyságrendet illetően. Az ütem azért, mert minél hosszabb ideig van egy tartalom fönn az interneten, annál inkább elterjedhet, annál hatásosabb lehet, és ezért mindenki megpróbálta azt elérni, hogy egy órán belül le lehessen venni a veszélyes tartalmat, illetve egyáltalán ne kerüljön föl. És méret, nagyságrendi problémánk is van, mert a nagyobb platformok esetében bármekkora előrelépést is teszünk, mindig is ott van a, az adatok migrációjának problémája. Az Europol több mint 100 platformmal dolgozik, mintegy 150 platformon fedeztek föl ilyen jellegű tartalmat, és nem tudjuk megszólítani, nem tudjuk kezelni az összes platformot. Vannak olyan platformok, amelyek az a daesh azonosítanak, vagy az iszlám állammal, és nagyon nehéz elérni, hogy azok a platformok együttműködjenek velünk. Amit, amit azonban eddig elértünk, annál annál nagyobb előrelépésre van szükség, és az egész visszhangrendszert meg kell próbálnunk kezelni. Amikor egy anyagot, tartalmat azonosítunk, akkor ezt azonnal meg kell osztani a rendőri szervekkel, és akkor így teljesen jogi síkon működhet a vizsgálat, illetve a felkutatás. Javítani kell a eljárásunkat a monitoring területén is, hiszen jelenleg bizonyos területeken a visszajelzéseket a partnerektől kapjuk. Gondolok itt akár az Európol kiváló munkájára, amelyet egyébként üdvözlök, illetve bizonyos tagállamoknak van ilyen internetes figyelőrendszere, és arra ösztönözzük a többieket, hogy hozzanak létre ilyet, illetve ott vannak a partnereink a platformokon, de az, hogy valóban pontosan lássuk ennek az egész problémának a nagy, nagyságrendjét, illetve maga az ütem kérdése is óriási kihívás, tehát teljesen helyes volt ez a kérdés. Aztán volt még valami, amire szeretnék visszatérni. Sargentini asszony kérdésében és több kérdésben vissza, visszatért ez a kérdés ez pedig az, hogy mire összpontosítunk, mi van a középpontban. Nos, először is azt kell, hogy mondjam, hogy az Europol munkájában, illetve a nemzeti figyelőrendszerekben is egyértelmű az, hogy olyan anyagokra, olyan tartalmakra összpontosítunk, amelyek illegálisak vagy illegális tettekre buzdítanak. Mindannyian megállapodtunk abban, hogy ami a terrorizmust illeti, az a terrorizmus ellenes irányelvben jó pár dolgot azonosítottunk, mint illegális területet. Gondolok itt a képzésre, a toborzásra, arra, hogy, hogy utazásra összenőzzenek embereket, hogy konfliktusos zónákba utazzanak. És ezek ellen a tettek ellen föl kell venni a harcot, hiszen ezek illegálisak illetve terrorista cselekedetekre búzdítanak. Az irányelv 21-es cikke teljesen egyértelműen fogalmaz, úgyhogy ebből a szempontból először is azokra a dolgokra összpontosítunk, amelyek kapcsolódnak egy Európai Uniós szintű intézkedés csomaghoz, amely azonosítja az illegális tetteket. Vannak olyan országok, ahol ezt kiegészítik a nemzeti jogszabályok. De most az Európai Uniós jogszabály az, amely egységet ad a tagállamoknak. Aztán másosorban, miután azonosítottuk az ilyen jellegű tartalmat, és itt Sargentini asszony kérdésére szeretnék válaszolni, az Europol az adott platformmal felveszi a kapcsolatot, és megpróbálják megnézni, hogy, hogy a platform hogyan gondolkodik a saját megfelelőségéről. És ez része ennek a platformmal történő együttműködő munkának. Tehát a saját referenciájuk, a referencia rendszerük alapján értékelik őket, illetve az IRU és más rendőri szervek ítélete alapján vizsgáljuk meg ezeket a platformokat. Ez egy együttműködő munka, valószínűleg majd az Európol is beszámol Szerintük ez nagyon-nagyon értékes, hiszen a platformok partnerségét próbálják elérni, és így, az, így a tartalmak 80 90 százalékát le tudják szedetni az adott platformmal. Itt nem csak dzsihadista tartalmakról van szó, hanem olyan tartalmakról is, amely nem felel meg az irányelvnek. Szélsőséges, jobboldali tartalmakra is vonatkozik ez, ugyanúgy, mint a dzsihadista tartalmakra. Gyakorlatban nagyon sok dzsihadista tartalmat találunk az interneten, tehát a fellépéseink ezért inkább erre irányulnak, de ennek nem az áll a hátterében, hogy a kiinduló ponton erre összpontosítottunk volna, hanem az, hogy, hogy az illegális tartalom nagy része ilyen jellegű. Ami az ellennarratíva hatékonyságát illeti, ugye jó páran rákérdeztek erre a, kérdés, erre a területre, Gizbeg asszony kérdésével kezdeném. Nos, igen, ez egy valós kihívás, mint a megelőző munka nagy része hiszen értékelnünk kell, hogy mennyire sikeres a fellépésünk. Egyetértek azzal a kollégával, aki azt mondta, hogy a legnagyobb kihívás az az, hogy a valós tapasztalathoz kapcsoljuk az elvégzett munkát. Én Észak-Írországban foglalkoztam a radikalizáció ellenes fellépéssel. Ugye egy teljesen más a kontextus, de a technikák hasonlóak. Tehát ott is fiatalokat fiatalokat próbáltak behálózni azok, akik az erőszak mezeire léptek. Tehát tudom, hogy milyen nehéz ezekről beszélni, és tudom, hogy milyen nehéz mérni a sikert is, de annyit elmondhatok, hogy muszáj, hogy kövessünk ilyen programokat, még akkor is, hogyha csak egy vagy két szemét mentünk meg ezáltal. Nem csak az oktatásban vagy a börtönökben érinti ez a fiatalokat, hanem mondjuk nézzük meg az internetet, ott sem könnyebb mérni a sikert, hiszen csak azokat a programokat nézhetjük meg, vagy nézzük meg, amelyek, amelyek szerintünk jó eredményt hoznak, és ezek megerősítik a jó gyakorlatot. Griszbek asszony azt kérdezte, hogy vajon minden tagállam benne van ebben. Nos, nem tudom, nem vagyok ebben biztos. Vannak olyan tagállamok, amelyeket jobban érint ez a probléma, mint másokat. Aztán azok a tagállamok, amelyek saját tapasztalatok révén szembe kerültek már ilyen problémával, azok különböző programokat állítottak föl. Franciaországban például ott van a Stop Jihad nevű program, ez kiváló program, ezt nagyon sokszor ajánlom másoknak, modellként, példaként. Aztán nagyon sok belga program van, van egy német program is, amelynek a címe élő demokrácia, live democracy, ez föderális szinten próbálja kezelni ezt a problémát. Aztán az Egyesült Királyságnak is több ilyen modulja van. Vannak olyanok, amelyek máshol is hasznosak lennének, de nem mindegyik, mert adott konkrét körülményekre épül egy részük. Aztán Hollandiában van egy olyan projekt, amelynek az a neve, hogy Speak Up, ez a fiatalokra összpontosít. Tehát nem tudom, hogy van-e egy egységes megoldó kulcs. Még akkor is, amikor az online tartalomról beszélünk, akkor is úgy kell megtervezni a programokat, a projekteket, hogy azok megfeleljenek különböző körülményeknek, kihívásoknak. Azt gondolom, hogy együtt kell működnünk az iparággal. Ugye megemlítette az elnök, hogy a Google-t meghívták, de nem sikerült elhozni őket. Nos, nagyon fontos lenne találkozni velük, hiszen úttörő munkát végeznek abban, hogy átirányítsák azokat a személyeket, akik radikalizációs anyagot keresnek az interneten. És itt az elnök szeretné, elnök félbeszakítja a biztos urat, hogy a Google és a Jigsaw az utolsó pillanatban mondta le a találkozót, de úgy tervezik, hogy eljönnek. Nos, tehát kiváló munkát végeznek ezen a területen. a potenciálisan radikalizálódó embereket, akik radikális anyagokat keresnek, szépen lépésről lépésre átirányítják olyan tartalmakra, amelyek már nem a radikalizálást szolgálják, hanem inkább annak a filozófiai hátterével foglalkoznak. Úgyhogy ez is, ezek is nagyon-nagyon jó példák a tagállamokból. Aztán többen kérdeztek rá arra, hogy mi a helyzet a harmadik országbeli tevékenységekkel, szalafista fellépéssel, vagy harmadik országbeli finanszírozással, ugye Szipel asszony kérdése. Tudjuk, hogy a harmadik országok finanszírozást nyújtanak, illetve releváns a befolyásuk ezen a területen. Jó pár eszmecserét folytatunk ebben a témában, illetve Molenbeekbe is ellátogattunk. Most azért említem Molenbéket, mert ez volt a legutóbbi látogatásunk. Nagyon nehéz megnézni azt, hogy Európai Uniós szinten mit tehetünk egy ilyen probléma kezelése érdekében. Hiszen a állami hatóságok teljesen másképp működnek együtt a vallási hatóságokkal a különböző országokban. De ez is egy fontos terület, nem hagyjuk figyelmen kívül, mint ahogy azt a kihívást sem, amelyet azok jelentenek, akiket visszaküldenek a saját országukba, hiszen ők is, még akkor is, hogyha nem elkötelezettek az erőszak mellett, akkor is, akkor is ö, radikalizációs üzeneteket terjeszthetnek. Nos, ez is témája nagyon sok találkozónak és eszmecserének, amely ezzel a témával foglalkozott tavaly nyáron. Egy óriási kihívást vizsgáltunk meg, nem csak a biztonsági kihívást, hanem azt a társadalmi kihívást a visszatérők esetében, amely az integrációra vonatkozik, illetve hogy esetleg mennyiben robbantják szét a közösséget, mennyire terjesztik a radikális anyagokat. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy ez a téma is előtérbe került. Nem csak a fiatalokról van szó azonban. Hogyan lehet azonosítani a kitett csoportokat? Többen kérdezték ezt. Tapasztalat. Az első, illetve vannak olyan csoportok, amelyek körvonalazó, körvonalazódnak, azok a fiatalok, akik kiestek az oktatási rendszerből, vagy nincsenek benne, börtönökben vannak, volt foglyok, ezek mind olyan csoportok, hogyha nem is kizárólagosan csak ezekről van szó, amelyek köré építjük a munkánkat. Tehát azok a gyakorlati szakemberek, akik foglalkoznak ezzel a kérdéssel, a tapasztalatok alapján megpróbálják irányítani ezeket a közösségeket az integráció előmozdítása is nagy kihívást jelent, ez is része ennek a feladatnak. Ma a bizottságban volt egy eszmecsere arról, hogy a bizottságon belül hogyan lehetne együtt működni, azért, hogy a foglalkoztatás és az oktatás, valamint az ELK tevékenységei, ide tartozik a kultúra is, hogyan karolhatnák fel az integrációt, hogyan segíthetnének abban, hogy a radikalizációra ösztönző anyagok terjedését megakadályozzák. És még egy gondolat, ha megengedik a harmadik országokra vonatkozóan. Van itt egy kihívás. The breakup of uh, so-called Islamic State on the ground Uh, has led to a lot of discussion about the chance of people. Nagyon sokan beszélnek arról, hogy esetleg ezek a fiatalok vissza akarnak térni Európába. De a külföldi harcosok nem Európából indultak eredetileg, hanem más országokból. És azon országokba térnek vissza, vagy pedig valahova máshova, olyan területekre, ahol nem stabil a politikai helyzet, Afganisztán, Jemen, Líbia és így tovább. Nekünk szerintem érdekünk az, hogy megpróbáljuk segíteni azokat az országokat, különösen a szomszédos országokat, amelyek nehéz helyzetben vannak, a Szíriából és Irakból visszatelepülőkkel kapcsolatban. Ezért nagyon fontos a párbeszéd, a különböző programok létrehozása, amely a biztonságra összpontosít, különösen tehát, ahogy mondtam, a szomszédos országokban. A legutóbbi becslések szerint mintegy két milliárd eurót szántunk biztonsági kérdésekre a külső fellépésekben. És itt Verzsi asszony kérdésére szeretnék most válaszolni. Törökországa vagy bármely más országa való ilyen jellegű közös munka során mindig azt vesszük alapul, hogy az együttműködésünk a mi értékeinkre épül. És most pedig, hogyha megengedik, akkor nagyon röviden a bitcoinok problémája a terrorizmus finanszírozás területén. Igen, ez problémát jelent először is. Hogyha a bitcoinokkal valamilyen illegális tevékenységet folytatnak, akkor azzal mindenképpen foglalkozni kell, de konkrétan összpontosítunk a bitcoinra és más virtuális valutákra, mint terrorizmus finanszírozási eszközre, és ezért a Europol több ilyen konferenciát szervezett, az egyik legutóbbi nyáron került megrendezésre. Ennek az volt a célja, hogy megnézzék, hogy a virtuális valuták felhasználását hogyan lehet megakadályozni terrorista célokra. Itt ezt az anyagot szívesen rendelkezésükre bocsátjuk. Ami pedig az FIU munkájának megerősítését illeti, illetve a pénzmosás elleni harcot, és ezen belül a terrorizmus elleni harcot. Nos, egyetértek azokkal, Sargentini asszonya, Gomes asszonya és másokkal, akik maguk is azt mondták, hogy ennek van egy európai dimenziója, és erre kell összpontosítanunk. És ezért tértem ki egy kicsit, és támogattam az önök munkáját az ötödik pénzmosás elleni irányelv kapcsán, illetve szeretném hangsúlyozni azt is, hogy amikor megegyeznek az FIU-k megerősítésében, illetve a nyilvántartások megerősítésében, az átláthatóság érdekében. Ez a negyedik és ötödik pénzmosás elleni irányelv keretében történne meg. Akkor megnézzük majd, hogy mi hogyan tudjuk ezt továbbvinni. Természetesen önökkel meg kell beszélnünk, de meg fogjuk nézni, hogy a rendőri hatóságok hozzáférhetnek-e majd a nemzeti központi bankszámla regiszterekhez vagy nyilvántartásokhoz, illetve hogyan lehetne a pénzügyi hírszerzési egységek közötti együttműködést elősegíteni, illetve az ő munkájukat megerősíteni a rendfenntartó szervek munkájával. Nem tudom, hogy ez, ez ösztönzést jelente, vagy nem. Ugye lehet, hogy kicsit elkeserítő, hiszen ez még további munkát jelent és tudom, hogy most kezdődik a kilencedik trialógus, a negyedik és ötödik pénzmosás elleni irányelv kapcsán, de szerintem ez rendkívül fontos, mert a pénzmosás problémája nem fog eltűnni, hanem folyamatosan változik, egyre nehezebbé válik, és ezért a válaszunkat is ehhez kell igazítani. Köszönöm szépen! Nagyon köszönöm a kérdéseket, és továbbra is állok rendelkezésükre. Köszönöm, biztos úr, és Ugye először azt mondta biztos úr véletlenül, hogy pénzmosás irányelv, pénzmosás ellenes irányelvről van szó nyilvánvalóan. Itt nem csak beszélünk, hanem tényleg nagyon komoly jogalkotói munkát végzünk, akár az éjszakában menően is, és a biztonsági párbeszéd részeként Két évente ebben a bizottságban ki akartunk alakítani egy biztonsági dimenziót, és itt emlékeztetnék, emlékeztetném a kollégákat arra, hogy nagyon nehez, nehéz az előrelépés a terrorizmus ellen irányelv területén például, illetve ezzel kapcsolatban is, amelyik egy stratégiai célunk, és hosszú tárgyalások után jöhet csak talán létre. A kollégáknak mindez komoly fejtörést okoz. És ezen kívül a terbizottság jelenleg is rendkívül aktívan dolgozik az ügyön, és nyilván a következő év első fél évében is nagyon aktív marad, és meglátogatják majd a bizottság tagjai Párizst és Londont is. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy mi néhányan követjük önt a Twitteren, hanem ennél azért többről van szó, és tudjuk, hogy többet tesz ön is, mint hogy Twitteren írkál Ez egy fontos vita volt, és megint csak lényegbe vágó, és ezt nagyon méltányoljuk és köszönjük. A harmadik biztonsági párbeszéd az 2018 első felében lesz, és én azt szeretném, hogyha ez a bizottság Um, eh, ez a munka folytatódni fog, és eh, ön is említette, eh, néhány kollega talán nem hallotta, az interoperabilitás tervet holnap fogja ön bemutatni, és remélhetőleg ezt is majd hamarosan megbeszélhetjük. Az megint egy olyan dolog, ami sok kollégát érdekel. Nyilván tehát önök holnap fogják ezt bemutatni, mi pedig szeretnénk minél előbb ezt megbeszélni önökkel, önnel. Még egy nagy fontos jelentés, ami komoly érdeklődésre ad okot. Tudom, hogy hétfő este van a Strasburgi héten, köszönöm mindenkinek, hogy itt maradtak. A biztosok hozzá vannak szokva ahhoz, nem? Hogy még ilyenkor is köszönjük minden esetre Julian, és köszönjük a csapatának is. Thank you. Thanks, colleagues, for the excellent debate. Köszönöm szépen a kitűnő munkát, és 20-30-ig kis szünetet tartunk, 20-30-kor kezdjük az elektronikus szavazást, addig egy kis szünetet tartunk. Tudom, hogy sokan szeretnének már azonnal folytatni, de hát nincsen, nem vagyunk elegen, még kicsit várnunk kell 20-30-ig. Dear colleagues, um, I'm ready to start the vote, but I think... Nagyon sajnálom, kollégák, de úgy tűnik, hogy van egy párhuzamos tevékenység, illetve van egy szavazás, ami párhuzamosan történik. Itt van a jelentéstevő is. De hogyha mindenki itt van, akkor elkezdhetjük. Thank you, Thomas, for Köszönöm, Thomas. Én, én is készen állok, de úgy tűnik, hogy nem mindenki ült még le. Egy képviselőnek nincs itt a szavazó kártyája, ezt jelezte. Ezt az ő szavazatát majd különben lesz számoljuk. Mindenki másnak itt van a szavazókártyája. Okay, colleagues, um, so we come to our electronic vote. Elektronikus szavazás következik. It's not a very good hammer, this one. Nem annyira jó ez a kalapács. Nem a szokásos kalapácsom ez. Sorry, Sergey, a very weak hammer today. Kicsit gyenge ez a kalapács. Elektronikusan szavazunk Ignácio Corao jelentéséről arról szavazunk, hogy megkezdjük az intézményközi eh, tárgyalásokat. Mielőtt mi megkezdenénk a szavazást, bizonyára tudják, hogy a 174 per 5-ös szabály értelmében nem elfogadhatóak a részenkéti szavazási kérelmek, eh, és ezért a 3 5 9 kapcsolatban külön szavazásra van szükség. Tehát ezzel megkérném a jelentéstevőt, hogy röviden szóljon hozzá Koreó úr. Igen, gyors leszek. Örülök annak, hogy egyáltalán ide értem, 15 órát utaztam, de mindegy. Köszönöm szépen minden jelentéstevőnek, árnyék jelentéstevőnek, akikkel együtt dolgozhattam ezen a rendkívül fontos jelentésen. Ez fontos a szabizottságnak, az Európai Parlamentnek is, ez egy újabb lépés a szervezet bűnözés lekezdésének irányába ezáltal a tőke áramlást tudjuk kezelni. Ez tényleg ez egy előrelépés, és most megnézhetjük azt, hogy sikerül-e megfelelő mandátumot kapnunk majd a tárgyalásokra. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Tudom, hogy néhány kollégának szörnyű volt az útja, hogy ide jöjjön, de köszönöm, hogy itt vannak. Kezdjük is meg a szavazást. A 28-as módosító a szavazást nyitom. Vote is closed. Lezártam a szavazást. Elutasítva. Egyes kompromissz, egyes cikk kompromisszum. A szavazást megnyitom. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A kettes cikkre vonatkozó kompromisszum. A szavazást megnyitom. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. 96-os, a szavazást megnyitom. 96-os módosító. Vote is closed. Rejected. Compromise on Article 3, first part, vote is open. Lezárom. Carried. Second. Elfogadtuk második rész. Szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 114-es és a 115-ös együtt. A szavazást megnyitom. Vote is closed. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. A 4-es cikk kompromisszuma. A szavazást megnyitom. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös cikkről szóló kompromisszum első rész a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk második rész. Szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 144-es módosító, a szavazást megnyitom. Closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 148-ast, a szavazást megnyitom. Elnézést, tárgyat, tudom, hogy ezt választó, a szavazást lezárom elutasítva, hatos cikk kompromisszum első rész. Első rész. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk második rész szavazást. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 162 szavazást megnyitom. Kicsit lassú a gép. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hetes cikk kompromisszum, szavazást megnyitom. Lezárom elfogadtuk Nyolcas kompromisszum, szavazást megnyitom, lezárom, elfogadtuk 8A új cikk kompromisszum, a szavazást megnyitom, lezárom, elfogadtuk 173-as módosító, a szavazást megnyitom lezárom. Elutasítva. 9-es cikk kompromisszum, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 10-es cikkről szóló kompromisszum, a szavazást megnyitom. Elnézést, mondja az elnök. A DEVE 28-as, a szavazást megnyitom. Köszönöm, hogy erre figyelmeztettek. A szavazást lezárom. Elutasítva. Tízes cikkről szóló kompromisszum. A szavazást nyitom. Lezárom. Mert elfogadtuk. 13-as cikkről szóló kompromisszum, a szavazást megnyitom. Lezárom. elfogadtuk 13-as cikk kompromisszum, a szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk 30-as módosító, preambulum bekezdések. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 31 szavazást megnyitom. Lezárom. elfogadtuk. 33. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Júri 1. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 34-es. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Júri 2. A szavazást megnyitom. A gép is kicsit fáradt, mint mindannyian. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 38-as a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Ekon 2, a szavazás megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Júri 3, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Debe kettő és egyes módosító együtt. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 41-es, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 42 a szavazást megnyitom. Lezárom elfogadtuk, Ekon 3 szavazást megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 43-as elnézést mondja az elnök, 46 as a szavazást megnyitom, lezárom, elutasítva, Júri 4, a szavazást megnyitom, Lezárom. Elfogadtuk. Deve 3, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 47-es a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 48 es a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva, Júri 5, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk, 50-es, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva, 52-es első rész, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva második rész. Szavazást megnyitom, lezárom. Elutasítva. 57-es módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom. elutasítva. Júri 7, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 58 a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 63-as módosító a szavazást megnyitom. Lezárom elutasítva. 64-es első rész, szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva a második rész, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva, deve 5, szavazást megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 65 a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 66 a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Ekon 6 a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Deve 6, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 74-es módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom elfogadtuk, de a 7, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Júri 14, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 73, 73-as és 75-ös, 85-ös módosítókig blogban szavazunk, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Jövő 12-es a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Végső szavazás. Név szerint a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 39, eh, igen, 0 nem, és 4 tartózkodás mellett. Most szavazunk a mandátumról a tárgyalásokra, a szavazást megnyitom. Lezárom. Nem, nem szavazott még mindenki? Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást elfogadtuk 38 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett. Gratulálunk a jelentés készítőjének és az árnyék jelentéstevőknek. És köszönöm kollégák, tudom, hogy néhányuknak nagyon nehéz volt idejutniuk. Köszönöm szépen, ezzel véget is ér a szavazási idő. Ez az utolsó találkozunk ebben az évben. Köszönöm az együttműködésüket, és valószínűleg senki nem figyel már rám, de köszönöm és mindenkinek boldog karácsonyt kívánok, viszlát! Találkozunk az új